döntő év lesz. Az izlandi hatóságok a lehető leggyorsabban a legtöbb fejezetet le szeretnék zárni. Köszönöm. Köszönöm szépen, Préda úr, most pedig megadom a szót Atkins úrnak. Madam uh, Elnök asszony, először is gratulálni szeretnék a jelentéstevőnek ehhez a dokumentumhoz, és hogyha megengedik a delegáció vezetőjeként. Nem jártam korábban Izlandon, és nem tudtam, hogy mi vár, mit várhatunk a sziklákon kívül, de kiderült a látogatáson, hogy egy elképesztő természeti csodákkal rendelkező helyről van szó, és kitűnő politikusokkal találkoztunk. Egy-két pontot emelnék ki. Véleményem nem tér el jelentősen a jelentés esetleg nüanszaiban egy picit más. Találkoztunk a halászati miniszterrel, aki úgy tűnt, hogy megragadtak az 50-es évek sztálinista időszakában, és világos volt abban, hogy az Európai Unióhoz Izland akkor csatlakozik, ha majd ő meghalt. Tehát ő így állt hozzá a kérdéshez. Amikor ott voltunk, akkor elmondták azt, hogy a véleménykutatások azt mutatták, hogy kb. 50-en támogatják, 50% támogatja, 50% ellenzi a csatlakozást. És egy dolog, ami nagyon szembetűnő volt, és én javasoltam ezt két konzervatív vezetőnek is egy vacsorán, liberálisok vezetőjének, illetve a középjobb oldal vezetőjének. Úgy tűnik, hogy nem tudják azt, hogy hogy be akarják egyáltalán nyújtani a kérelmet, és meglepett az, hogy ők nem tudják pontosan, mit akarnak, azt kéne, hogy szedniük magukat, szedjék magukat, ha nem tudják azt, hogy egyáltalán jelentkezni akarnak-e, akkor ez nem jó. Úgy éreztük, hogy fogalmuk sincsen, hogy szeretnék-e csatlakozást, vagy nem. Úgy döntöttek, hogy népszavazást írnak ki, és amikor úgy látták, hogy ez támogatott kérdés lesz, akkor elkezdhetőnek a csatlakozási tárgyalások. Zavar volt a folyamattal kapcsolatban, és még mindig nem értem azt, hogy őket mi is motiválja. Ahogy a jelentéstevő elmondta, a fő kormánypárt teljes mértékben támogatja a csatlakozást. A koalíciós párt pedig ellenzi és amikor szavazásra került sor a parlamentben a kérdésről, akkor a koalíciós kormány egy szavazattal nyerte csak meg ezt a kérdést, és a kisebbségi párt csak azért szavazott a kérdés mellett, vonakodva, hogy kormányban maradhasson a kormányzó párt. Tehát nem világos, hogy mit szeretnének. Az egyik képviselő azt mondta nekünk, hogy örülne, ha Izland csatlakozna az eurózónához, vagy még mindig ezt mondaná, azt nem tudom. És ez nagyon sok mindent mond el. Hát a jelentéstevő nagyon uh, akkurátus volt a mezőgazdaság halászati kérdésekben. Én a mezőgazdaság területén látok előrelépést, de azt gondolom, hogy nagyon nehéz lesz a, a halászat területén megállapodni. A halászat az izlandi gazdaság legfőbb része, kulturális szempontból is, és amit most tőlük kérünk, az elfogadhatatlan a számukra. Tehát a tárgyalásokat úgy kell kialakítani, hogy mindenki kapjon is és adjon is. Struan Stevensonnal egyetértek makrogazdasági kérdésekben, ezt meg kell oldanunk. Stevenson úr Skóciát képvisel, éppen ezért nagyon erőteljesek a nézetei, és ezek szinte nyomdában nem adhatóak. Támogatom a jelentéstevőt, két dolgot emelnék ki. Biztosítottak bennünket arról, hogy az adóság, amely néhány évvel keletkezett, ezt megszüntetik, és brit hatóságok azt mondták nekem, hogy a brit kormány fizetett, és ők már kapják a visszafizetés egy részét. Ez, ezt a parlamentet érdeklik az arktiszi térséggel kapcsolatos problémák, és Izlandnak, mint EU-s tagnak jelentős szerepvállalása lenne az északi sarköri kérdésekkel kapcsolatban, és ez egy kulcsfontosságú kérdést, amiről még beszélnünk kell az Izlandnal folytatott tárgyalások kapcsán. Még egyszer gratulálni szeretnék a jelentéstevőnek, és minden jót kívánok a további munkához. Merci, Madame Sergentini. Köszönöm szépen, Sergentini asszony. Dank, Fósítor ik was... Uh... Köszönöm, elnök asszony. Én is részt vettem a delegációban, a misszióban, Preda jelentéstevővel együtt. Számomra is ez volt az első látogatás ebben az országban, és nagyon sokat tanultam ebből az útból. Ami a leginkább meglepett, az az volt, hogy az Európai Bizottság, az Európai Parlament, az európai intézményeket mindig nagyon szívesen fogadják. Persze a török kicsit tüskés kérdésekben lehet, hogy ez másképp van, de általánosságban nagyon szívesen fogadnak minket. De azért itt is voltak feszültségek, hiszen Izland amelyet nagyon súlyosan érintett a gazdasági válság, és most az unió tagjává kíván válni, de ugye az uniót is sújtja a gazdasági válság. Az euró volt a legvonzóbb téma Izland számára, de most ez kicsit vesztett a vonzerejéből. Izlandon emiatt nagyon megosztottak a vélemények az esetleges csatlakozással kapcsolatban. Véleményem szerint a 9-es pontban, az állásfoglalás tervezetben szerintem meg kéne változtatni a szöveget, hiszen számunkra gályos az izlandi helyzet, de talán jó lenne megemlíteni ezt, és kicsit másképp fogalmazni. Aztán a kormányon belüli véleményeltérések kapcsolatban, ugye ezek nem akadályozzák azt meg, hogy a kormány működjön, azt sem akadályozzák meg, hogy a csatlakozási tárgyalások tovább folyjanak, hiszen a tárgyalások egész jó ritmusban, jó ütemben haladnak előre. Persze az izlandi ellenzék szeretné blokkolni a csatlakozási tárgyalásokat. kormány, izlandi kormány próbálja a, megoldani a kör négyszögesítését, egyeztetni ezeket az ellentétes véleményeket. A kormány általánosságban támogatja a csatlakozási tárgyalásokat. És még néhány témát szeretnék említeni. Sajnálatos, hogy a halászati kérdésre még nem találtunk megoldást. Sokat tudnánk tanulni a fenntartható halászat témájában. A makrela, azért egy kicsit feszültséget okoz a makrela kérdés. Az izlandi kormány pozitívabban kéne, hogy fellépjen ebben a témában, és nem kéne, hogy teljesen kiürítse az vizeit, és teljesen lehalásza a makrénát. Aztán a bána vadászat témájával kapcsolatban teljesen sokkolt, amikor bána húst szolgáltak fel utolsó nap, és végül egy pozitív megjegyzésem is lenne. Úgy gondolom, hogy az Európai Unió, amikor az energia problémákat próbálja megoldani, jelentős előnyhöz járulna az Izland csatlakozásával, hiszen ott nagyon fontos a vízi energia felhasználása. Elnök, köszönöm szépen. Pánceri úr, szó. Szaszeli úr viszont most nincs itt. Grazie, Presidente. Köszönöm, elnök asszony. Igen, Szaszori úr helyett vagyok itt, mert már nem tudott eljönni az ülésünkre. Az állásfoglalás tervezett például részéről nagyon kiegyensúlyozott, és foglalkozik az összes kritikus kérdéssel Izland csatlakozása tekintetében. Az állásfoglalás tervezett szövegének a lényege az, hogy támogatjuk a csatlakozást és értékeljük az erőfeszítéseket Izland részéről, konkrétan az igazságszolgáltatási függetlenség tekintetében megtett a reformlépések értelmében. A fejezetek tárgyalása során is látszik, hogy az ország a csatlakozás útját kívánja járni. Ezek a pozitív aspektusok. Ugyanakkor fennmarad néhány szürke terület, amit tisztázni kellene, már a korábbi fázisban is ezt felvetettük, konkrétan az iSave, amit pontosítani kell, de persze nagyra értékeljük az izland hatóságok erőfeszítéseit, hogy ezt a feszültséget, ezt az ellentmondást próbálják föloldani. Valójában a kormányon belül még nagyon ellentétesek a vélemények az EU-s csatlakozással kapcsolatban. Ahogy elhangzott, a halászati politika területén is reformfolyamatok folynak, ez valószínűleg az EU-nak megfelelő irányba fog fordulni, a halászati források fenntartható használatára vonatkozik ez, illetve a munkahelyek megtartására, tehát erőfeszítésekre. A bána vadászat kérdése, ugye ez az EU-s vívmányoknak a része, és a jövőbeni tárgyalások témáját kell, hogy képezze. Végül jelentős előrelépés történt, ez is bizonyítja, hogy az ország szeretne tovább járni a csatlakozás útját. Szocialista frakcióként természetesen továbbra is nagy figyelemmel követjük az egyes fejezetek megnyitását, együtt dolgozunk az előadóval, és majd néhány módosító indítványt fogunk benyújtani, ami az előadó véleményének meg fog felelni. Köszönöm. Merci, Madame Gomez. Köszönöm szépen, Gomez asszony. Um, je voudrais saluer le collègue. Hogy üdvözöljem Preta kollégát a jelentéséért én is úgy vélem, hogy nagy hozzájárulás lesz az Európai Uniónak a megerősítéséhez az, hogy Izland csatlakozzék az Unióhoz. Sajnos én nem vettem részt a látogatáson, de ugyanakkor én is jól ismerem Izlandot, és hát nagy bámulattal nézem ezt az országot, és elkápráztat a népe. Továbbá úgy látom, hogy a demokratikus hagyománynak mély gyökerei vannak, és így az emberi jogok érvényesülésének is. Jól lehet, van ott a múlt. Ott a múlt is, annak a rendkívül fájdalmas emléke is, a válság, ahogy megélték, ezt eredményezte minden gazdasági és pénzügyi következménnyel. Azt hiszem, ezzel együtt Izland csatlakozása egy hozadott értéket fog jelenteni az Unió számára. Ahogy több kollega észrevételezte, a megújuló energia területén Izlandnak nagyon jelentős hozzájárulása lehet többek között a geotermikus források felhasználásában. Szóval mindez nagyon nagy sikerekkel kecsegtet Európa számára. Aztán ott vannak a kihívások, az északi sarki kihívások is mind kezelendők. Mint hogy az országom az egyik első számú gazdasági partnere Izlandnak a halászati megegyezésnek köszönhetően, nos, és mint hogy ugye a Portugália nagy halfogyasztó, hát ennek fényebben nagyon pontosnak tartom a fejleményeket, de aki biztos éppen most azon fáradozik, hogyan lehet a teljes hallászati filozófiát megújítani, hogyan lehet majd egy olyan megoldást találni, amely figyelemmel van a természetes erőforrásokra is úgyhogy ismételten hangoztatom, támogatom kedves eh, eh, Preza kollégám következtetéseit. Elnök, köszönöm szépen, Dartmouth úr a szó. Uh, thank you, thank you very much, madam. Köszönöm szépen, elnök asszony. Néhány pontot szeretnék kiemelni. Először is lehet, hogy a tolmácsok ezt elvétették, de eh, kollégám, aki póttag, azt mondta, ha jól értettem, hogy Izlandnak tanulnia kell a bizonyos dolgokat az EU-tól a fenntartható halászat kapcsán, legalábbis ezt hallottam a tolmácsolásból. Hát úgy érzem, hogy ez nem az a terület, ahol az izlandiak tanít, tanulhatnának. Döglött halakat dobtak vissza az EU-ban a vízbe, és az EU tönkretette a brit halászatot és a brit halálományt. És akkor áttérnék a következő pontra. Atkins úr elmondta azt, hogy milyen furcsa nézeteket van a halászati miniszter, és ő stalinistaként emlegette. Én elmondom azt, hogy hogy az ő nézetei helytállóak, hiszen ő a miniszter, és hogyha az, í az izlandi gazdaság nagyobb mértékben függ a halászattól, mint bármely más világ, gazdaság a világon, akkor igenis hihető az ő nézete, és ő legyen nyugodtan kritikus, és azzal kapcsolatban, hogy ne csatlakozzon Izland az EU-hoz, és nem érdemelte meg a sztálinista jelző csak azért, mert nem értett egyet Robert atkins Több mint ezer éve van parlamentnek Izlandnak, és ha valaki egy olyan parlamentnek a képviselője, amely csak nem régóta rétezik, és valakire úgy utal, csak azért, mert nem ért vele egyet, mint sztálinista, akkor ez elfogadhatatlan, és egy sokkal komolyabb megjegyzésem van. Ez pedig a bővítés. Izland tagjelölt ország. Az a nagy helyzet, hogy a gazdag országok, mint Svájc és Norvégia nem akarnak csatlakozni az EU-hoz. Ezzel összevetve szegény országok, mint Koszovó, Horvátország és azt gondolom Szerbia és Montenegró is csatlakozni akarnak. Izlanddal kapcsolatban egy nagyon érdekes példánk van, és ez is azt támasztja alá, amit az em- em- előbb említettem. Izland gazdag ország volt, és úgy is értékeli magát, mint gazdag ország. Hát 75-80%-a az embereknek korábban ellenes a csatlakozás, utána 2008-ban beütött a gazdasági válság, sokkal súlyosabban érintette Izlandot, mint bármely más országot, és ezen feltételek mellett, amikor Izland úgy érték, nézett magát, mint szegény országra, akkor megváltoztatta véleményét. És megoszlottak a vélemények a csatlakozásuk kapcsán. Izland az embereinek képességei és uh, találékonysága miatt óriási eredményeket ért el, még az Egyesült Királyságnak is adósságot fizet vissza, ez az EU-s fogalmak szerint nem um, igazán jellemző. Azok szám, akik támogatják a csatlakozást csökkent, 50% támogatja, 50 ellenzi, és ahogy Izland egyre jobban előrelép, egyre jobban fejlődni fog, egyre többen fogják ellenezni a csatlakozást. Én azt mondanám az izlandiaknak, hogy ha azon gondolkoznak, hogy csatlakozzanak az EU-hoz, akkor ezt ne tegyék. Tönkre fogják tenni a, a halálományokat, nettó befizető lesz. Olyan országokat kell majd támogatniuk, mint Koszovót, és ignorálják nyugodtan a, a politikáikat, és azokat is aztán meg főleg ignorálják, akik csak oda látogatnak politikusként, és stálinistának nevezik az ő politikusaikat. Igen, igen, milyen megadom a szót, egy pici kis türelmet kérek ugyanakkor. Dartmouth úgy látja, megadjuk önnek a beszédkeret időt, amelyikor erre pont éppen jósult. Sargentini asszony. because I've learned... Mm, nagyon jó most, hogyha angolul szólok hozzá, mert úgy tapasztaltam, hogyha hollandul szólalok fel, akkor nem értenek meg. Valaki azt mondta, hogy Izlandnak tőlünk kell tanulni a fenntartható halászat témájában. Kérem, értse meg, hogy pont az ellenkezőjét akartam mondani. Köszönöm. Merci. Monsieur Vigenin. Köszönöm szépen. Vigenin úr. Thank you. I, I just wanted to... Köszönöm szépen. A stílust egy kicsit változtatnám. Egy megjegyzésem van. Gyakran amikor bővítésről beszélünk, akkor a nyugat-balkáni országokra gondolunk, és úgy tűnik, mintha most elfeledkeznénk arról, vagy sokszor elfeledkezünk arról, hogy Izland is csatlakozási tárgyalásokat folytat EU taggá kíván válni. A nyugat-balkáni országok esetében nagyon sok erőfeszítéseket tettünk, sokkal inkább jelen vagyunk, sokkal jobb a politikai párbeszédünk a parlamenti szinten ezekkel az országokkal. És emiatt az a benyomás a sok kollégának és az izlandi barátainknak, hogy mint minket nem is nagyon érdekelne Izland. Izlanddal az a probléma, hogy nincs elég sok probléma Izlandal kapcsolatban. Ezt már egyszer elmondtam. Valójában meg kéne találnunk azt a módot, hogyan tudnánk intenzifikálni a párbeszédünket, hogyan tudnánk növelni a jelenlétünket, akár még politikai frakciók szintjén is, a parlament, Európai Parlament részéről. Fokozni kéne a kommunikációt, jobban kéne megmagyaráznunk, hogy mi is az Európai Unió, milyen előnyei lehetnek Izlandnek ebből. Másrészt Nekik érdekük, hogy szorosabb legyen a párbeszéd, és nekünk az Európai Unió részéről ezt az igényt teljesítenünk kell. Végül is az izlandi lakosság fog dönteni arról, hogy csatlakoznak-e vagy sem az EU-hoz. Dartmond úr, amit említett, hogy problémás országok szegényebb országok akarnak csatlakozni, és amikor gazdagabbá válnak, akkor nem igazán akarnak már csatlakozni. Ez leegyszerűsíti uh, véleményem szerint a helyzetet és az EU bővítés koncepcióját. Nem csak pénzről van szó, és ezt egyeteművé kell tennünk a az izlandi polgárok előtt már most szolidaritás, közös célok, közös vállalások, mindezekről szól az Európai Unió. Hogyha csak egy olyan uniót képviselünk, amely a pénzt újra elosztja, akkor persze kevésbé lelkesek az emberek, hogy csatlakoznak egy ilyenfajta unióhoz. Úgyhogy magyarázzuk meg, hogy mennyire komplex az Európai Unió, és ne egyszerűsítsük le azért ennyire. Köszönöm szépen, megadom a szót most a jelentéstevőnek, Dan Peteudak röviden. Köszönöm szépen, elnök asszony. Mindenek előtt, hogy üdvözöljem kedves kollégákat az észrevételekért, ezek után pedig, hát térjek ki arra, hogy igazából kérdést nem is kaptam, ami viszont a halászatot illeti, Én most hagy bocsátkozzam ki azon vitában, amely a brit képviselők között kialakult, Atkins és Dartmouth úr között mindössze hagyj utaljak arra a közvélemény kutatása, amely nemrégében zajlott Izlandban, és ebből kiderült, hogy két harmad az Izlandnak azon a véleménye van, hogy a halászati miniszterüknek le kellene mondania, mert hogy nem képes kellő komolysággal kezelni a halászati ügyeket. Aztán a halászati minisztériumnak a beolvasztása az ipari, illetve a turisztikai minisztériumba egy új felelást eredményezne, és valóan ez kihatással lenne az EU csatlakozási tárgyaklásokra. Ami pedig Sargentini képviselő kolléganőnek a hozzászólását illeti, az az érzésem, hogy valóban konstatálni kell azt, hogy milyen megosztott az izlandi kormány, ez egy valós megosztottság, és az a, gond, az a véleményem, hogy nem túl erős az a megfogalmazás, amelyel éltem, sőt, ellenkezőleg, ugye nagyon érdekes ez a politikai jelenség, írom, különösen, hogyha figyelembe vesszük a korábbi bővítéseket, tehát azt hiszem ez megfelelő megfogalmazás. Ami pedig a makrella kérdéskört illeti, ez Ferroe szigeteket, illetve az izlandiakat, illetve az Európai Uniót érinti, és remélem, hogy ez nem lesz negatív kihatással a csatlakozási tárgyalásokra. Teljesen egyetértek Szercsetini asszonyjal, illetve azon kollégákkal, akik azt fogalmazták meg, hogy Izland inspiráló lehet a megújuló energia területén. Valóban ez így van. Azt hiszem, hogy nagyon sokat tanulhatunk Izlandot szemlélve. Panzeri képviselőnek, Gomes asszonynak is köszönetet mondanék az észrevételeikért. Az izlandi csatlakozással kapcsolatosan, pedig hagy válaszoljak még Vigenin úrnak, emlékezetvén arra, hogy jól lehet Izland nem egy nyugat-balkáni ország, továbbra is tagságra aspirál, és ezt hiszem, hogy ez meghatározza a statútumát. És azt hiszem, hogy nem a szegénységgel, vagy tehetőséggel, gazdasággal kapcsolatos a dolog, és mint ahogy más képviselő is mondotta, szóval a támogatás a csatlakozáshoz sokkal erősebb összegeket jelentett a válság előtt, és a válság után lett nagyon jelentős ez az összeg. És látni kell azt is, hogy a fő érv, amelyet hangoztatnak az integráció hívei, az az, hogy most már az erónak a, a stabilitása nem igazi plusz érve a csatlakozás mellett. Tehát világos, hogy nem az izlandiaknak a jelenléte fogja megerősíteni a bizalmat az euróban, a közös valutánkban. És hát a támogatottság a csatlakozás irány sokkal erősebb volt a válság előtt. Aztán a szocialista, illetve a szociáldemokraták Izlandban kihasználták az alkalmat arra, hogy bevigyék ezt a kérdést a parlamenti vitába, de a bizalom visszaesése az Unióban, illetve Európában az euró gyengülésével magyarázható, és nem azzal, hogy milyen a viszonyunk a, a gazdagabb, illetve a szegényebb régiókhoz. Ezt a pontosítást szerettem volna megfogalmazni. Aztán január végén újra ö, megvitatásra kerül ez a kérdéskör, de nyilvánvalóan elnök azt hogy ezeket a pontos dátumokat majd közölni fogja mindannyiunkkal. Ennél köszönöm szépen, Preda úr, valóban hagy jelezzem önöknek, hogy az első eszmecserére ma került sor, és január 12-e a határidő a módosítókra, ezeket illetve 10 a határidő, eztán 6-án szavazunk a szakbizottságban, és a plenárisra pedig márciusban kerül sor. hogy mondjak köszönetet a jelentéstevőnek, és most pedig következik a következő napi rendi pont, a hatos, Marokkó uniós programokban való részvétele ajánlás tervezetről van szó, az Euró-Mediterrán övezet csatlakozással kapcsolatosan, és ennek keretében felhatalmazást kap majd Marokkó arra, hogy a közösségi programokban részt vegyen. Az a protokoll, az a jegyzőkönyv, amelyet most a parlament elé terjesztenek, a marokkói részvétel fő tételevel foglalkozik az uniós programokban, és hadd adjam meg a szót Necki asszonynak haladék nélkül, aki a jelentéstevő. mely utáblak asszony jön a, a szó. Kedves kollega, kedves elnök asszony, hagyj köszönjem meg mindezt. Akkor, amikor megérkeztem ide, azok az urak, akik a kávét szolgálták, még kint voltak, és egyszerűen megtagadták azt a kérésebet, hogy jöjjenek és szolgálnak ki kávával, úgyhogy saját magam kellett, hogy kiszolgáljam magam. Talán azért a képviselők iránt egy picivel nagyobb a respektussal tartozhatnának. Ez egy részletkérdés, de jelezni szerettem volna. Akkor kedves kollégák és hölgyeim és uraim, és hát szólok itt most a frakcióknak, a különböző munkatársaihoz, ha kérenek egy kicsit csendet legyenek szíves. Ez a csend, ez nagyon ö, nagy támogatásomra lenne, és az eszmecseréket inkább a falakon kívül folytassák le. Szóval a megnyitása az Európai Uniós programoknak, illetve Európai Ügynökségi tevékenységek megnyitása az európai szomszédsági politika partnerei számára egyike azon intézkedéseknek, amelyet elő amely segítheti a modernizációt, a reformot és az átmenetet a szomszédos országainkban. Ez a stratégia a bizottsági közleményben szerepel, és összhangban van az általános megközelítése, amely a 2007-es évben került hágyazása, aztán 2007. március 5-én hagyta jóvá mindezt a tanács. Aztán 2007. június 18-án ezen következetés és közlemény alapján a bizottság ö, átadta mindazon anyagokat, amelyek a keret megállapodást szolgálhatják a szomszédos országokkal, többek között Marokkóval. Ez a keret megállapodás foglalkozik, illetve keret megállapodások foglalkoznak a közösségi programokban való részvétellel. Aztán kiegészi jegyzőkönyvek is születtek 2007-ben Izraellel, és egy másik jegyzőkönyv aláírása került 2008-ban is az Ukrajnával folytatandó tárgyalások is szintén előre lépést jelentettek. Júniusban 2007-ben döntés született a marokkóval való tárgyalásokra. Ez vezetett oda, hogy a bizottság elégedett volt az eredményekkel, és javaslatot tett, jogalkotási javaslatot azért, hogy tovább léphessünk, már 2010. május 17-i, tehát valamely persze módosításra került valószínűleg a tanácsi ülésen ö, szeptemberben, ugyan ezen évben, és jogalkotási ö, javaslatot tett közé, aztán ö, ö, a tanács tavalyi évben. A a 208-as cikke az Lisszaboni szerződésnek összhangban természetesen mindezen javaslatokkal a megfelelő cikk és alcikek alatt. Mindez azzal foglalkozik, arról szól, hogy Marokko hogyan vehet részt az Európai Uniós programokban, és különösképpen azon programokban, amelyeket prioritásos programoknak jelezte mind Marokko, mind pedig az Európai Unió, azaz a versenyképesség, az innováció, a vámügyek, a Cezár és a Marco Polo programok jöttek szóba. A jegyzőkönyv tartalmazza azokat a tipikus klauzulákat, amelyeket alkalmazni szoktunk a szomszédsági programokban résztvevő programok esetében. Többek között kitér arra, hogy milyen modalitások, milyen szabályok alapján történhet Marokkó részvétele az egyes programokban kitér az anyag a pénzügyi támogatásra is, az értékelésre, a jelentéstételre is, amely még tárgyát kell, hogy képezze egy olyan megállapodásnak, amelyet a bizottság fog majd megkötni Marokkóval, amely bizottság, mármint az Európai Bizottság az Unió nevében lép fel megbízatásának megfelelően. Nem tudom, hogy szükséges-e az, hogy felsoroljam, melyek a fő rendelkezése a jegyzőkönyvnek, rendelkezései a jegyzőkönyvnek. A lényeg az, hogy valamennyi futó és jövőbeli EU-s programban részt vehet majd Marokkó, Marokkó pedig hozzájárul az EU-s általános költségvetéshez, ezen programoknak megfelelően, mármint azon programoknak, amelyekben részt vesz Marokkó. A Marokkó részéről pedig megfigyelői státutummal, vagy státusszal részt vehetnek az igazgató tanácsi tevékenységben, és a marokkói részvevők alá vannak vette azon szabályoknak és eljárásoknak, amennyiben csak lehetséges, amelyek alkalmazandóak a tagállamokra. A részletes szabály a részvétele programonként és a pénzügyi hozzájárulás is, meg a jelentés tételnek a szabálya is külön megállapodást legyen képezik, amely megállapodást a marokkói hatóságok és az Európai Bizottság köt meg, és ugyan így rendelkezés született arról, hogy a pénzügyi átvilágítás is megtörténjen, az Euromeditánál EU-s megállapodásnak az érvényét is ö, ki kell emelnie tekintetben, amely összhangba kell, hogy legyen az EU-s marokkói megállapodása. Mindenek nem lesz következménye az EU-s költségvetésünkre, mert hogy Marokkó a részvételének a függvényében és arányában költségvetési hozzájárulást fog tenni az EU-s költségvetéshez. De ezen kívül, ezen felül az európai szomszédsági politika instrumentumából is részesülhet, mint ahogy ez már jelenleg is megtörténik. Javaslatot terjesztettem önök elé, és ezzel kapcsolatosan jelzem, hogy nélkülözhetetlen véleményem szerint aláhúzni azt, hogy az alapvető jogok, az emberi jogoknak az érvényesülése kulcs momentuma az EU-Marokkó kapcsolatrendszernek. Marokkó részvétele az egyes programokban valamennyi lakosa javát kell, hogy szolgálja, beleértve a lakosság körébe a szarai lakosság populációt is. Tudom, hogy ezek a fő kérdések, amelyek foglalkoztatják a kollégákat, és jó magam is, jó magamat is, úgyhogy úgy véltem, hogy fontos, hogyha ezt külön így lefektetjük a javaslatunkban, és javaslom, hogy támogassuk ezt a meg aláíradó jegyzőkönyvet az EU és Marokkó között, tisztelt kollégák. Még egy észrevételem lenne, röviden, tisztelt elnök asszony, jól ismerem Marokkót. Gyakran fordulok meg ott, jól ismerem tehát ezt az országot, és hogy húzom alá azt, hogy nem szabad büntetnünk Marokkót. Mégpedig nem szabad azért büntetnünk, mert hogy nem következtek be azok az események, vagy hasonló események, mint amilyenek bekövetkeztek Egyiptomban, Tunéziában és más régióbeli országban, mert hogy Marokkó, arról van szó ugyanis, hogy Marokkóban a reform folyamat már jó pár évvel ezelőtt elindult. Hatodik Mohamed király döntése alapján elindult egy teljes folyamat, a transzparencia, a kibékülés céljából az úgynevezett ólom éveknek, az ólom súlyával nyomasztó éveknek az orvoslására. A marokkói király kétszer is nekifutott annak, hogy a nők helyzete megerősödjön, és egyéb olyan szabályok is születtek, amelyek a nők, férfiak egyenlőségét szolgálják az alkotmány módosításra került, illetve módosítása fog kerülni, népszavazásra is so fog, so, sor került, nagyon magas részvétellel, a nők és férfiak egyenlősége tekintetében természetesen még számos előfeszítésre van szükség, de, de ez az ország reformokat él meg, és minthogy a reformok, idézőjelben mondom, csendesebb, mint másút, nem szabadna, hogy ne támogassuk ezt a, az országot, és Marokkó egy kulcsfontosságú ország a mediterrán övezet másik partján, illetve az Atlantoni óceán ezen partján. Elnök, köszönöm szépen, most pedig Panceri úrnak adom meg a szociálisták és demokraták nevében. Két percben, ha kérhetem. Grazie, Presidente. Köszönöm, elnök asszony. Pejon képviselő helyet szólok föl, ő a szocialisták előadója. A Európai Unió Marokkó megállapodási protokoll, amelyet az Európai Parlament el kell, hogy fogadjon, Marokkó számára biztosítja azt a lehetőséget, hogy a közösségi ügynökségek munkájában, közösségi programokban részt vehessen. A feltételek is természetesen szerepelnek a jegyzőkönyvben. Marokkó jelezte, hogy bizonyos programokban, például versenyképesség, innováció, 2023 vám, Cezár Marco Polo programokban részt kíván venni. A protokoll tehát támogatja a marokkai reformfolyamatot, és ösztönzi azt, hogy további erőfeszítéseket tegyenek a reformfolyamat során. Ebben a kontextusban az Európai Unió szomszédsági politikájának teljes mértékben megfelel, a múlt heti plenárison került ez elfogadásra, és ennek a lényege, hogy támogassuk az érdeklődő országokat a demokratikus folyamatok során. Konkrét eredményeket is látunk már a 2008-as dokumentum alapján, amely megállapítja, hogy az Európai Unió belső piacához való marokkói hozzáférést fokozni kell, és biztos, bizonyítja azt is, hogy stratégiailag fontos partner Marokkó. A szocialista frakció nevében elmondanám, hogy véleményünk szerint pozitívan kell értékelni ezt a protokollt, lehetőséget ad arra, hogy a frakció egyetért az, ahogy a protokollt jegyezzük. Elnök, köszönöm, Préda úr, a néppárt nevében. Köszönöm szépen, elnök asszony. egyszer asszonynak szeretnék gratulálni az jelentés elkészítéséhez. A néppárt véleménye az, hogy teljes mértékben egyetértünk a kapcsolatok lezárásával, vagyis a protokoll aláírásával, a Marokkó részvételével az EU-s, eu programokban. Nejc asszony azon véleményével is egyetértünk, hogy ez a protokoll lehetővé teszi Marokkó számára, hogy az uniós programok végrehajtásában részt vegyen, és Marokkot tehát a tagállamokkal legyen jogú partnerként fogjuk kezelni a programok során, hozzá fog járulni a konkrét programok költségvetéséhez ugyanolyan feltételekkel, mint a tagállamok. Ugyanazok a szabályok lesznek érvényesek Marokkó számára is. A megállapodás feltételei teljesen megfelelnek, a Marokkó-EU kapcsolatok jelenlegi állásának a politikai átalakulások, melyek most vannak folyamatban, véleményünk szerint egyértelműen jelzik a támogatottságot, és a, ahogy tudják, néhány nap múlva a halászati protokoll elutasításáról fogunk tárgyalni, úgyhogy ezen protokoll támogatottság fontos, hiszen Marokkó számára ez egy jelzés, pozitív jelzés lehet, azért, hogy összönözzük a folyamatban lévő gazdasági változások során az előrehaladást. Végül egy pici hibát szeretnék jelezni a szövegben, az indoklás végén, december, 2011. december 25-i választásokról beszélünk, hát ez természetesen nem december, hanem november 25-e, Karácsony közel van, 25-e az jó, de november. Köszönöm szépen. Très bien, merci, euh, monsieur. Elnök, köszönöm, Preda úr, és Muniz asszony szó. Gracias, eh, presidenta. Eh, yo comparto plenamente el plan... Elnök asszony, teljes mértékben osztom Neitz asszonynak az álláspontját és javaslatait, ajánlásait is. Úgy vélem, hogy el kell ismernünk azt, hogy Marokko mennyire előrefutott, és stratégiai partner az Európai Unió számára. Éppen ezért fontos az, hogy az Európai Unió támogassa a marokkói, akár ország, akár néptől származó kezdeményezéseket a reformnak az útján, legyenek azok politikák, vagy gazdaságiak. Úgy gondolom, hogy az Európai Szociálisági Politika egyre kézzelfoghatóbb, és valóban Mindent meg kell tennünk azért, hogy az érintett országok részt vehessenek az uniós programokban, figyelembe véve azokat a különös kapcsolatokat, amelyek kialakultak köztük és az Európai Unió között. Teljes mértékben osztom az indokolását Neitz asszonynak, többek között azt a részt, amely azzal foglalkozik, hogy a közpolitikák minden területet kell, hogy szolgálják a nyugat-szaharai övezetet külön kiemelve, ugyanis mindez azt jelenti, hogy valóban a lakosság teljes egészét kell, hogy támogassa ezen politika kedvezménye, és az uniós politikák így kell, hogy érvényesüljenek valamennyien az uniós, illetve a helyi lakosság javára. Elnök, köszönöm szépen, Gomes asszonyi a szó. Senhora Neite, pelo, pelo... Köszönöm szépen, gratulálni szeretnék eh, Nejc asszonynak a jelentéséhez, és köszönöm a megjegyzéseit. Egyetértek végkövetkeztetéseivel. Egy nagyon fontos reform folyamat eh, zajlik Marokkóban, ezt egyértelműen kijelenthetjük. Partnerségi státuszban van Marokkó, stratégiai jellegű partnerséget folytatunk velük, Az elmúlt héten egyike voltam azoknak, akik megfelelően szavaztak a halászati megállapodás kapcsán, ellene szavaztam, nem azért, mert ellenzem az együttműködést ezzel az országgal, hanem azért, mert nagyon fontos, megoldatlan kérdésekről van szó, például a nyugat-szaharai térség, Snájc asszony szóbeli hozzáfűzni valójában. Ezt eh, szintén megemlítette. Nagyon fontos, hogy nyíltan foglalkozzunk ezekkel a problémákkal. Nem lehet ezeket a problémákat szőnyeg alá söpörni, és nem jelenti azt, hogy valaki Marokkó ellen szavazott, ha valaki a halászat megállapodás ellen szavazott. Meg kell oldani a problémát, a probléma neve pedig Nyugat-Szahara, egyébként nem lehet elégedett az Európai Unió. Ez nagyon fontos a biztonságunk számára, itt terrorista szervezetek működnek ebben a térségben, és a Nyugat-Szahara problémáját meg kell oldanunk, ezt pedig ki kell jelenteni, és ezeket a terrorszervezeteket eh, meg kell szüntetni. Egyetértek Neitz asszony kérdésével, és egyetértek a politikai üzenettel is. Igen. Köszönöm szépen, vége, úr. Thank you very much, uh, Chairperson. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretném támogatni az előadót, hiszen nagyon kiegyensúlyozottan uh, írja le ezeket a kapcsolatokat, hogy érdekes és fontos, hogy továbbfejlesztjük pozitív irányba ezeket a tárgyalásokat, ezeket a kapcsolatokat. Ezt támogatom, de ahogy Gomez kolléga mondta, én is szeretném jelezni a problémákat. A nyugat-szaharai kérdéseket. Nem hiszem, hogy Marokkó nagyon bölcsen reagált volna, amikor a szlovén halászati témára reagált közvetlenül az Európai Parlamenti múlt heti szavazás követően. Természetesen mélyben gyökerező indokai vannak, hogy miért és hogyan szavaztunk, és Marokkónak meg kell értenie egy demokratikusan megválasztott parlament részéről ezt az üzenetet, és konstruktívnak kellene, hogy eh, értékelje, hiszen hozzá akarunk járulni a problémák megoldásához. Nemrég jártam nyugat és azt láttam, hogy a nyugat-szaharai lakosság, amely táborokban él, semmilyen eh, együttműködés, támogatásban nem részesül az Európai Unió Marokkó kapcsolatok keretei között. Véleményem szerint eh, megoldást kell találni méghozzá az ENSZ-hez hasonló módon, népszavazással, a népszavazási előkészületek megtörténtek, a marokkai kormányjal való együttműködésben, a szavazati joggal rendelkezők listája elkészült. Úgyhogy itt már csak egy politikai döntés hiányzik, és szerintem Marokkó jól teszi, ha megteszi azt, amit a nemzetközi közösség kér tőlük, kér az országtól, és megszervezi a szavazást, a népszavazást a nyugat-szaharaiak autonomiájáról. Elnök, köszönöm, Erlek úr. Thank you. I... Köszönöm. Csatlakozni szeretnék azokhoz a kollégákhoz, akik hangsúlyozták a megállapodás pozitív aspektusait. Két pontot szeretnék kiemelni. Az első az, hogy támogatóaknak kell lennünk azokkal az erőkkel szemben, akik a demokráciát szeretnék Marokkóban. Nem gondolhatjuk azonban, hogy ez a, ez a folyamat garantált. Eddig Látunk akaratot a reformok megvalósítására, de nagyon kevés konkrét felépést láttunk. Az alkotmányos reform gyenge volt, nagyon messze járunk attól, hogy Marokkó alkotmányos monarchiává váljon, illetve teljes demokráciává váljon. A megjegyzés, második megjegyzés mondjuk a szaharai térségre vonatkozik. Véleményem szerint a jelentés nem foglalkozik eh, megfelelő terjedelemben ezzel a problémával. Én örülnék annak, hogyha Marok olyan politikát folytatna, amely hasznos a Nyugat-Szahara térségében élők számára. A nyugat-szaharai térség nem tartozik Marokkóhoz, és minden olyan megállapodás, amely nem ebből indul ki, és nem ismeri el a nyugat-szaharai térség nemzetközi státuszát, nem megfelelő a nemzetközi jog értelmében, és az Európai Unió elvei ellen való. Elv- elviekben egyet tudok érteni mindennel, de jobban örülnék neki, hogyha ezeket az elveket világosabban kifejezve láttam volna a dokumentumban. Köszönöm szépen, megadnám a szót Nejc egy rövid zárás erejéig. Tisztelt elnök asszony, remélem a kollégák elnézik azt, hogyha mai napon nem fogok a nyugat-szarai kérdéskörnek a részleteiben elmerülni. Úgy véltem, hogy nélkülözhetetlen, hogy megemlítsem Nyugat-Szaharát, mert hogy egy-egy a tárgya, hogy nagyon diplomatikusan fejezem ki magam, de itt csak egy szándékot fejezzünk ki, így véltem. Van a kérdésről véleményem, de azt hiszem most nincs helye annak, hogy azt megfogalmazzam. Köszönetet mondanék mindazoknak, akik észrevételeket megfogalmazták a frakcióik nevében, és hogy támogatásukat adták azért, hogy a javaslatom érvényesüljen, és támogassuk ezt a jegyzőkönyvet, majd valóban nagyon nagy horderejű. Talán egy kérdés lenne, amelyre most kitérnék, Árláki úr említette ezt, nevezetesen milyen javaslatok szerepelnek a marokkói alkotmányos reformtervezetben. Azt hiszem, nagyon kényes lenne alkotmányos demokrácia képviselő részéről bírálni azokat az alkotmányos intézkedéseket, amelyeket más alkotmányos demokráciák alakítanak ki saját maguk számára. Az marokkói javasolt demo- demokratikus alkotmányi javaslatok nagyon fontos előrelépéseket képviselnek. Én most nem idézem mindegyiket, csak az egyiket. Maradjunk a valóság talaján. E, talán nem hívtak kellően fel a figyelmét azon kollégák számára, akik kevésbé követik Marokkó sorsát. A jövőben nem lesz lehetőség arra, hogy a parlamenti ciklus alatt egyik frakcióból az ember átüljön a másik frakcióba mindazok, akik jól ismerik a marokkai politikai életet, tudhatják azt, hogy időnként olyan fordult ez idáig elő, hogy valaki hirtelenjében feltűnt éppenséget pont egy választás előtt, aztán eltűnt. És egy ilyenfajta rendelkezés arra fogja kényszeríteni a politikai pártokat, hogy sokkal inkább gondoskodjanak a saját választóikról, mégpedig folyamatosan. Egyrészt. Másrészt ez fogja biztosítani az igazi az igazi politikai pluralitást, a pluralizmust a történelmnek a talaján, az az tudni kell azt, hogy nagyon, font, nagyon érdemi álláspontok szoktak kialakulni, és azt hiszem, hogy mindez példaként szolgálhat a többi régióbeli ország számára, és nem másként de köszönöm még egyszer az összes kollégának. Köszönöm szépen. Január 10-e a módosítók beterjesztésének a határidője, határideje pedig 12 óra ez a határidő. következik. a hetes napirendi pontunk, az Európai Parlament állásfoglalása a Macedónia volt Jugoszláv köztársaság által elért eredményekről szóló 2011-es évi jelentésről. Hovitúria szó a jelentős tevői. Thank you very much, President. Köszönöm, elnök asszony, mindenkit köszöntök. Tisztában vagyok azzal, hogy első alkalommal van részem abban a megtiszteltetésben, hogy jelentést mutathatok be a Macedónia volt Jugoszláv köztársaságról. Ebben az évben neveztek ki jelentéstevőnek, és köszönetet szeretnék mondani a szakbizottságban az összes kollégának, beleértve az árnyékjelentéstevőket, és sikerült a folyamat elejétől fogva nagyon jó együttműködést kialakítanunk, mindenkinek a támogatását köszönöm szépen. És köszönöm szépen a Macedónia támogatását is. Júniusban neveztek ki jelentéstevőnek, és lehetőségem volt nem csak Skopjéba ellátogatni, hanem öt különböző alkalommal az ország többi részébe is. A választási hétvégén eh, magánszemélyként eh, látogattam oda, büszke voltam arra, hogy beszélhettem az Ohridi megállapodás tizedik évfordulóján, és büszke voltam arra, hogy meghívtak arra a találkozóra, amelyre uh, Skopjeban került sor, és az összes nyugat-balkáni ország Európai Uniós integrációs miniszterével volt alkalman találkozni, illetve fiatalokkal is, nem csak Macedóniából, hanem a nyugat-balkán más országaiból is. A rasszizmus elleni küzdelemről beszéltünk, a külügyi kapcsolatokról, a United nevű holland civil szervezet tel is, illetve képviselőkkel Ohrid nagyon szimbolikus helyszín volt és a Baronti Vegyes Bizottsági ülésen is nagyon konstruktív volt az együttműködés a két parlament között. nagy szeretettel fogadtak, és a bővítési folyamatban nagyon sok politikai terület kapcsolódott bele, amiről néha megfelelkezünk, hogy egy olyan országról van szó, amelynek a kultúrája, történelme és van az emberekről beszélünk, és nagyon nagy élmény volt számomra, hogy megismerhessem ezt az országot, a polgárait, a társadalmat, és támogattam őket abban, elkesítettem őket abban, hogy dolgozzanak tovább a csatlakozáson. És remélem, hogy ebben a parlamentben is ez vezéri majd a vitákat, amikor ezzel jelentéssel foglalkozunk. Jelentéstevőként korábbi jelentésekre építettem, korábbi elsoglásokból is átvettem szövegrészeket, e, ezt jeleztem. Mindenki, aki ismer, tudja, hogy megvan a saját személyes megközelítésem, a saját személyiségem, és miután abban a megtiszt, megtisztelhetésben volt részem, hogy én lehetek a jelentéstevője ennek a témának, megragadtam az alkalmat, hogy a saját kézjegyem is látszon ezen. Először is ami tervezetet illeti, az egyes bekezdést, egyes mondatot ajánlanám a figyelmükbe. Itt egy nagyon világos nyilatkozatról van szó, szeretnénk egy dátumot a tárgyalásokhoz, mégpedig azonnal. Ez ennek a parlamentnek a, az elképzelése, és nagyon fontos, hogy egyértelműen közvetítsük ezt az üzenetet itt Brüsszelben és ott a helyszínen is, tehát egyes bekezdés, egyes mondat. A tervezetben számos opcióra térek ki. Előítéletek nélkül fogalmazok meg ajánlásokat, és nem alternatívaként. Megnézem az alternatív megoldásokat, a különböző opciák, opciókat, a bizottság pre-screening folyamatával kapcsolatban, és megvizsgálom Paposzki külügyminiszter által felvázolt javaslatot is. Kevesebb, mint egy hónap ezelőtt volt egy találkozó vele itt a szakbizottságban, és fontos, hogy legyen határideje a bilaterális kérdések befejezésének ebben a folyamatban azért, hogy tovább léphessenek a makedónok. A stabilizációs és csatlakozási folyamat második szakaszába történő átlépés is nagyon fontos. Eltökélt vagyok abban, hogy nagyon fontos egy pozitív, előrebb vívő momentum körvonalazódjék ki. Elmondom azt is, hogy a status quo nem megoldás, nem opció. Megismétlem a bizottság szavait. Hát a szavakat mindig szívesen látjuk, de az adott országot is meg kell hallgatni. A bizottság pozitív javaslatai, meg fogalmazása és ajánlásai nem kőbevésett szentírás. Gazdasági fejlődéssel foglalkozik az elején egy jelentős rész, és megmutatom azt, hogy, hogy teljesít az ország, ami a makrogazdasági stabilitást illeti, ez pedig igenis erőteljes szempont, amiért dicséret jár nekik. Kritikát is megfogalmazok bizonyos kérdésekkel kapcsolatban, de ezt a kritikát azért fogalmaztam meg, mert remélem, remélem hogy olyan megjegyzéseket sikerült tennem ezáltal, hogy azok, akik a reformot szeretnék, lássák azt, hogy mik a feltételek, mit várunk tőlünk, és én ezt konstruktív nyelvi megfogalmazásban igyekeztem megtenni. Remélem, hogy az emberek helyzetét sikerül javítani, azért, hogy barátságos kapcsolatok és támogató jellegű magatartás keretében fogalmazzuk meg ezeket. Nem csak eh, politikai eh, szereplők és politikusok számára írtam ezt a jelentést, hanem az ország polgárai számára, és fontosnak találtam a polgárokkal való találkozást, és azt javaslom a bizottság számára, hogy erősítse meg a civil társadalmat ott, és a civil társadalom eszközt használja erőteljesebben. Ez egy parlamenti tervezet és gratulálok Macedóniának a kosárlabda Európa bajnokság megszervezéséhez, ez is egy nagyon fontos esemény, és így látjuk azt, hogy az emberek mennyire lelkesek, és ezáltal sokkal közelebb kerülhetünk hozzájuk. A vízumliberalizáció sarokköve a kapcsolatainknak, és ez az Európai Parlament ezt meg fogja védeni. Nem gondolom, hogy én mediátor vagyok, és annak kéne lennem, az ENSZ-nek van egy mediátora, a saját szerepemről is elgondolkodtam jelentéstevőként, nem az én feladatom, hogy közvetítő legyek, és ha ezt próbálnám megtenni, akkor ezzel sokkal több kárt okoznék, mint jót tennék. És amit megpróbáltam folyamatosan elérni ebben a jelentésben is, a nyomásgyakorlás, konstruktív jellegű nyomásgyakorlás Skopjéra és Aténra is, annak érdekében, hogy egy fel és igazságos megállapodás születhessen amely mindkét fél számára fair és igazságos. Azt gondolom, hogy ez a legjobb elképzelés, amelyet megfogalmazhatok. Az pedig a korábbi elszoglalásokat is tükrözi, hiszen nem csak az ország előrelépését vizsgálja ez a jelentés, hanem a bővítési folyamat előrelépését is. Fontosnak tartom a jó szomszédsági kapcsolatok kiemelését, és a jelentés felszólítja a bizottságot arra, hogy egy általánosan használható arbitrációs mechanizmust alkalmazzon, ne csak ebben az esetben, hanem minden bővítés váró ország esetében. a nemzetközi bíróság ítéletét tiszteletbe veszem, de jó lett volna, hogyha ez a tárgyások megkezdése előtt megszületett volna, és nagyon fontos, hogy a bizottság ezt a vitát tovább vigye, reagáljanak erre a bírósági ítéletre, illetve fogalmazzák meg ajánlásaikat a tanács felé, ami a tanács kötelezettségeit és feladatait illeti az ítélettel kapcsolatban. Nem kérem az Európai Uniót arra, hogy ennek a vitának a megoldását találja ki, de szeretném, hogyha mi is részei lehetnénk ennek a folyamatnak. Népszavazás lesz a csatlakozásról, és fontos, hogy segítsük az embereket abban, hogy megnyerjék ezt a népszavazást. Végül pedig ezt szeretném mondani, hogyha az ország sikeres abban, hogy elérje reformokat minden területen, akkor én hiszek abban, hogy ez önmagában segít abban, hogy a környezetet, az atmoszférát is, a hangulatot is sokkal pozitívabbá tegye. Egyszer használom a makedón jelzőt, de ezt világosan alkalmazom a nyolcas bekezdésben. Az Európai Bizottság korábban használt ezt a monitoring jelentéseiben is, és ez a parlament is. De ebben az évben, mint azt sokan tudják, nagy ügy vált ebből a Macedónia kifejezésnek a használatából, ami a kultúrára, a nyelvre, identitásra történő utalást illeti és ezt nagyon negatívan fogadták a makedónok, amikor a bizottsági monitoring jelentés szintén használta a kifejezést. Az ENSZ is használja ezt a megnevezést, és a nemzetközi normáknak is megfelel. Én nem azért írtam ide ezt a kifejezést, hogy provokatív legyek, de igenis mutatnunk kell azt, hogy hallgattuk őket, odafigyeltünk, hogy mi történik, és a Parlamenti Vegyes Bizottság munkáját is figyelemmel követtem, amikor ezt a szöveget megtárgyalták, és konszenzusra sikerült jutniuk, illetve ha ezt sikerül elérni, akkor én szívesen bemutatom a parlamentnek. És ezzel a korábbi ígéretemet szerettem volna megtisztelni. az elvár kifejezést használták a bizottság felé, én az invite, a meghív kifejezést használom, azt gondolom, hogy ez udvariasabb. Várom a kollégák megjegyzéseit, és szeretnék reagálni. A következővel szeretném lezárni. A status quo nem opció. Nagyon örülök az előrelépésnek amelyet Montenegró Szerbia tettek, és nagyon örülök annak, hogy a következő csatlakozótak Horvátország lesz, de én vagyok az önök jelentéstevője. Én képviselem a makedónokat, és nem szabad őket elfelejteni. És hogyha mégis ez történne, akkor ennek lesznek implikációi a nemzetiségi problémák kapcsán is, a stabilitás kapcsán is, és a bővítési folyamatra nézve is. Mert hogyha márciusban a tanács a bővítést újból megfontolja, akkor én javasolni fogom ennek az országnak a felvételét. És kérem a parlamentet is, hogy állásfoglalásában erre invitálja majd a tanácsot. Köszönöm, hogy jutott. Hatan kértek szót, és néhány perc múlva szavaznunk kell, úgyhogy azt kérem, hogy nagyon röviden szólaljanak. Sőt, most a heten vannak. Kovacsebúr. Благодаря много, госпожо председател. Благодаря на колегата Ховиц за това негово предложение за резолюция, което покрива основни моменти от, относно напредъка на Македония. Köszönöm, elnök asszony, és szeretnék köszönetet mondani Hovit kollégának a, az állásfoglalás tervezetét, amit összeállított. Gyakorlatilag mm, Macedóniával kapcsolatosan az összes javaslat szerepel ebben a szövegben úgy gondolom, hogy az európai integráció aspektusából kell vizsgálni ezeket a kérdéseket, viszont a múltbeli problémákat nem tudjuk így megoldani. Az állásfoglalásainkban gyakran azt javasoljuk, hogy építsünk hidat az érdekelt országgal, és Macedónia esetében is talán erre kellene, hogy sor kerüljön. De hát sajnálatosan itt mások a tények, más a helyzet. Az Európai Parlament részéről nincsen olyan konkrét javaslat, sőt, Bulgária, Macedónia részéről sincsen konkrét javaslat, például a zsűnepnapok kérdésében. Macedóniában olyan könyveket értékesítenek, amelyek a Bulgáriával szembeni gyűlöletet gerjesztenek. Az egyetlen olyan ország, Macedónia, amely negatív módon építi az identitását. Azt mondja, hogy mi macedónok vagyunk, nem bolgárok. Persze itt kulturális, identitásbeli kérdés is állami illetékességi kérdésekről is szó van, de hát mi nem támogathatunk ilyen föllépést, és nem tekinthetünk erre öbetett kézzel. Közös történelmük van ezeknek a népeknek, ezt kell tiszteletben tartani. És mindez érvényes bizonyos gyűlölettel teli kifejezésekre is, amely valójában a volt jugoszláv szóhasználatot idézik. igazából a múlt áldozata most ez az ország, és szeretnének Európával együtt szeretnék építeni a jövőt. Köszönöm, elnök asszony. Nagyon rövid leszek. Először is szeretnék gratulálni Hovit úrnak az elvégzett munkáért. Sajnos az eseményeket követően ő kellett, hogy beugorjon ebbe a témába, de nagyon sok erőfeszítést tett azért, hogy jobban megismerje a Macedóniát, a helyzetet, és mindazt, ami az EU-Macedón kapcsolatokra érvényes. Szeretném elmondani, hogy ahogy az előadó említette, meg kell találnunk az útját, módját annak, hogy ebből a blokkot helyzetből kilépjünk. Több az oka ennek, az ország gyakorlatilag nem tudja megkezdeni a tárgyalásokat, illetve a tárgyalások be vannak fagyasztva az EU tagság tekintetében. A bizottság ajánlásokkal élt, ajánlja a tanácsnak, hogy kezdjenek meg a tárgyalások, de a tárgyalások nem tudnak megkezdődni. Figyelembe kell vennünk, hogy mennyire érzékeny kérdések ezek a görög oldalról, de figyelembe kell vennünk azt is, hogy Macedóniának magának milyen nehéz a helyzete. Ezért mi ugye nem egy olyan parlament vagyunk, amely tárgyalásokat folytathat, vagy megoldásokat tart, találhat minden kérdésre. A két kormány kezében van a dolog. Persze ez nem jelenti azt, hogy mi ne állhatnánk elő javaslatokkal a kapcsolatok jövőbeni alakulása tekintetében. Úgy gondoljuk, hogy itt az ideje, hogy mindkét kormány tegyen lépéseket, a macedon kormány, de a görög kormány is, és figyelbe kell, hogy vegyék a politikai helyzetet. Legalábbis meg kéne, hogy kezdjék a tárgyalásokat, hogy újra beszéljenek a kérdésről. Nem fogok most belemenni ennek a részleteibe, a politikai üzenet Macedónia részéről sokszor és gyakran negatív más szomszédokkal szemben, de mi az Európai Parlament részéről egy olyan üzenetet kell, hogy közvetítsünk számokra, hogy Macedóniát nem ellenfelek veszik körül. Pszichológiai kérdése is van szó, a Macedóniának és a Macedón kormánynak a hozzáállása kellene, hogy változon elnök. Köszönöm, Kasulides úr. Merci, madame. Köszönöm szépen, elnök asszony. Mr. Howitt as well. Én is szeretnék Howitt úrnak gratulálni, és elmondanám, hogy megfelelő keretbe helyezte az Európai Parlament szerepét. Konkrétan arra gondolok, hogy mindannyiunknak az a vágya, hogy a Fájrom, a Macedónia volt Jugoszláv köztársaság megkezdi a tárgyalásokat a csatlakozásról késedelem nélkül, és eltávolítsa az összes akadályt, az összes körülményt megszüntesse, ami ezt akadályozza. elfogadom azt a szellemet is, amilyen módon bemutatja számunkra a helyzetet az előadó, és ahogy értelmezi az Európai Parlament szerepét a névvita esetében. A hetedik fejezetben szerepel ez pontosan. Viszont azt kérném Hovit úrtól, hogy vizsgálja felül, olvassát újra a kilences bekezdést, A véleményünk szerint, hogy ha a felek egyre több feltételt teljesítenek, egyre több előfeltétel teljesül, illetve hogyha a megoldásra nem törekednek, akkor egyre nehezebbek lesznek a tárgyalások. Úgyhogy támogatom azt, hogy meg kell kezdeni a screening végén a tárgyalásokkal, tehát itt lenne egy határidő arra vonatkozóan, hogy a név kérdést oldják meg, hiszen ösztönöznünk kell arra, hogy a feltételek teljesüljenek, mert egyébként a, a probléma megoldását nem látjuk valósnak, vagy valós határidőn belül reálisnak. Alkotmányi változást is jelent ez, úgyhogy egy döntésmechanizmus kell alkalmazni. Én nem tudom, hogy ez reális-e. Miért ne lehetne például az Egyesült Királyság és az Európai Uniós országok eurozónás problémáit bírósági úton rendezni? Elnök, köszönöm szépen, Kopá asszony. Köszönöm, elnök asszony. Én is szeretnék gratulálni Richard Howardnak. Igazán kiegyensúlyozott a szöveg. Nagy erőfeszítéseket tett azért, hogy a szöveget ilyen rövid határidővel összeállítsa. Érdekesnek tartom az új fölállást is. Dinamikus képet ad a helyzetről, az országban uralkodó körülményekről. Három nagyon rövid megjegyzésem lenne ami szerintem hiányzik a szövegből, ami pedig a korábbi jelentésben szerepelt, például a teljes kampány negatív érzéseket keltett a régi országaiban, és ez kapcsolódik a gyűlöletbeszédekhez, amit Kovácsev kolléga is említett, a gyűlöletbeszédek kérdése kellene, hogy szerepeljen az jelentésben, hiszen egy, ez nem igazán segíti a tárgyalásokat és a szomszédokkal kialakított kapcsolatot. Második megjegyzésem, a status quo nem opció, ezt mondta az előadó. Igen, ezzel teljesen egyetértek, de a tanács határozatáról van szó. Amikor azt mondjuk, hogy a status quo nem opció, akkor gondoljunk Szerbiára, Montenegróra, és a tanács néhány nappal ezelőtt döntést hozott, azt mondta, hogy meg kell tartani a státuszkot. Nincs tárgyalás, nincs jelölti státusz. Harmadik megjegyzésem teljesen igaza van, hogy sok alkalommal nem csak ezen ország esetében, hanem más bővítési kérdések esetében is az előadó közvetítő szerepet kéne, hogy játszani, ez egy elvárás, de ez rossz, ez, ez nem jó, és pontosan mindig az ellentétes eredményre vezet. Köszönöm szépen, és tudom, hogy még lesz alkalmunk, hogy visszatérjünk a részletkérdésekre. Elnök, köszönöm, Nikolai asszony. Aussi, monsieur. Köszönöm szépen, asszony, én is szeretnék gratulálni Hóvit úrnak a jelentés tervezetért. Kettő dolgot kérnék mindössze. Egyik, hogy a sajtó szabadságot meg kellene említeni a jelentésben, ugyanis jelenleg ö, Macedóniában gondot okoz a sajtószabadság. A másik kérdés pedig ö, Macedóniát is érinti, és minket is nevezetesen, az ö, a Nemzetközi Büntetőbíróságnak a határozat. Azt hiszem, hogy a joggyakorlat, a joghatározat meghatározó fontosságú, és Görögország álláspontját is nagyban befolyásolhatja. legenni kell, hogy a joghatározatnak milyen szerepe kell, hogy legyen a politikai döntéshozatalban. Ezeknek érvényt kell leszerezni, vagy sem. Ami pedig a kisebbség kérdését illeti, úgy gondolom, hogy előrelépést észlelhetünk Macedóniában, és a tekintetben hogyan kezelik a kisebbségi kérdéseket. De, de ugyanakkor sajnos még van még teendő azért, hogy teljes körül legyen a kisebbségi jogoknak az érvényesülése. Elnök, köszönöm szépen, köszönöm szépen Cornelissen asszony. Köszönöm, elnök asszony. Én is szeretnék gratulálni Hojtónak. Nagyon jó jelentést állított össze. És nagy örömmel láttam a tízes pontot. Egy választott bírósági eljárás kidolgozásáról, ez az előző jelentésben is szerepelt. Igazából Kukan és jó magam ötlete vagy elképzelése volt ez. A névkérdés az nem csak két oldalú kérdés, hanem igazából ugye akadályozza a csatlakozó országok esetében az előre mozdulást. A politikai közösségként nekünk ki kellene alakítanunk valóban egy mechanizmust arra, hogy figyelembe tudjuk venni az összes érdekelt félnek az érdekét, és megoldást találjunk erre. És nagyon örültem annak, hogy a nem diszkrimináció, szexuális orientációval kapcsolatos és más diszkriminációval is foglalkozik részletesen a jelentés. Egyébként a diszkrimináció mentességi törvényből mindez hiányzik Macedóniában, úgyhogy előbb-utóbb a kormánynak változtatnia kell ezt a törvényt. Hát remélem, hogy ez minél előbb megtörténik. Az albán kisebbség témájában a koszovai problémáknak van hatása a macedon helyzetre is. Lehet, hogy bizonyos politikai vezetőket tőle kéne vagy meg kéne nyugtatni, és talán így nem lenne olyan feszült a helyzet a kisebbségek között. Talán ezt is lehetne említeni a jelentésben. Több módosító indítványt fogunk ilyen értelemben benyújtani, de ahogy mondtam, nagyon jónak tartjuk a jelentés egészét. Gratulálunk. Elnök, köszönöm. Tán akkor köszönöm, elnök asszony. Én is szeretnék gratulálni Richard Howitnak. Howard- és egyébként már találkozott az árnyék előadóknak, ez is nagyon pozitív. 43-as bekezdésben szerepel, hogy gratulál Macedóniának a kosárlabda bajnokságnak, nem tudom, hogy bajnokságért nem tudom, hogy másra is kitér ez a gratuláció. Macedónia meg kellene, hogy kezdje a csatlakozási tárgyalásokat, de hát a nemzetközi bíróság döntése a NATO jelöltségi témában nagyon sok jogi kérdést tisztáz a görög kötelezettség tekintetében is, úgyhogy remélem, hogy ez a nemrég megszületett ítélet ösztönözni fogja attént, hogy megoldást találjanak a névkérdésre, és így most már nem fogják visszatartani azt, hogy Macedónia megkezdhesse a csatlakozási tárgyalásokat ugye itt nem konkrét csatlakozásról van szó, csak a csatlakozási tárgyalások megkezdéséről fárom név alatt, de hát semmi indoka annak véleményem szerint, hogy Macedóniát visszatartsák a tárgyalások megkezdésétől. Ez egy kis, prosperáló, független nemzet, törékeny társadalom, és Természetesen mi támogatjuk a megállapodást, támogatjuk ezt a többkultúrás társadalmat. Számunkra is fontos, hogy stabil legyen Macedónia. Az, hogyha izoláltan tartjuk, hogyha 6-7 évig jelölt országi státuszban tartjuk őket, az nem segíti a helyzetüket, sőt visszatartja, destabilizálja az országot, a gazdaságot, a társadalmat, úgyhogy szerintem nagyon sürgősen megoldást kell találni arra, hogy itt megtörténjen az előrelépés. Mondjuk a következő európai csúcson talán jó lenne, ha már zöld utat kaphassának az ECR nagy barátja Macedóniának, úgyhogy várjuk a csatlakozást. Elnök, köszönöm szépen, Kirillov úr, egy perc. Köszönöm, elnök asszony. Szeretnék én is gratulálni Richard Hoyt kollégánknak. Mivel kevés az idő, ezért a 22-es fejezetet kívánom csak említeni. Politikailag támogatjuk a folyamatot, a tárgyalások megkezdését, hiszen ez mindenkinek az érdeke, a szomszédos országok stabilitásának is érdeke. De szeretném ehhez azt hozzátenni, hogy a történelmi különbségek miatt az identitás építési folyamat miatt oda kellene, hogy figyeljünk a történelmi tények értelmezésére is. Konkrétan a 22-es bekezdésben ezt meg kellene vizsgálnunk, hiszen nagyon negatív példák vannak, negatív érzések keltése a szomszédokkal szemben, erre sajnos nagyon sok negatív példa van, de nem csak etnikai alapon, hanem politikai szinten is lehet, hogy ezt meg kéne jobban vizsgálnunk. Tehát közös vállalásokra van szükség, esetleg közös történelmi találkozókat kellene szervezni, vagy munkacsoportokat, amelyek ezeket a témákat végigtárgyalják. Ez szükséges lenne. Szeretném elmondani, hogy mag, magas szintű macedón képviselők sokszor azt mondják, hogy majd, ha csatlakoztunk az EU-hoz, akkor ezt rendbe tesszük, de lehet, hogy jobb lenne, hogyha már a csatlakozási tárgyalások előtt sikerülne a megfelelő alapokat lefektetni a jó szomszédsági kapcsolathoz. Elnök, köszönöm. Utolsó hozzászóló a Leo. Péter Leo. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Köszönöm, elnök asszony. Én az egyike vagyok azoknak, aki nem igazán élvezi ezt a komplex és frusztráló helyzetet. Azt látjuk, hogy többféle nevet használnak egy jelölt országra, és ez akadályozza meg az előrehaladást. És azt is hallottuk, hogy néha az ország nevét magas szintű képviselők nem is ejtik ki. Néha ezek a viták hasonlóak ahhoz, mint hogyha arról beszélnünk, hogy mi volt előbb a tyúk vagy a tojás. Véleményem szerint konstruktív módszert kell találni arra, hogyan tudjuk feloldani ezt a helyzetet. Ahhoz, hogy ezt megvalósíthassuk, először is fontos, hogy mindegyik felet tiszteletben tartsuk. Tiszteletben kell tartanunk a népek identitását is. Ez egy precedens eset, és itt az ország identitása kapcsolódik az ország nevéhez. Én már korábban is jeleztem ezt, amikor kezdődött az a jelenség, hogy a macedón melléknevet nem használjuk. Én továbbra is ezt követően is használtam. Én azt hiszem, hogy ez, ez csak romlott a helyzet. Nem tudom, hogy én magam mit éreznék, hogyha azt mondanák, hogy továbbá már én nem lehetek szlovén, vagy kereskedjek, vagy keresgéljek a történelmet, és próbáljak találni magamnak egy másik nevet. Több alkalommal elhangzott a parlamentben, hogy a, a történelmet tiszteletben kell tartani, és meg kell találni a megfelelő méltó helyét. Nem hiszem, hogy jó, hogyha elkezdünk most visszalépni a történelemben. Én azt kívánom, hogy a szomszédok tárgyaljanak egymással, kössenek megállapodást ezekről a kérdésekről, és tartsák egymást tiszteletben, elnök. Köszönöm szépen, akkor lezárjuk ezt a témát. Módosító indítványok benyújtásának a határideje január 10 et dél. Szeretnék köszönetet mondani Hovit úrnak. Most pedig áttérünk a szavazásra. Szerjusz Volszki úr még nem érkezett meg. A, ezért Watson úr jelentéséről kezdenénk meg a szavazást. Jelentés tervezett a tanács az intézet Európai Parlamenti ajánlásra irányuló javaslata az EU által korlátozó intézkedések alá vetett személyes és kereskedelmi érdekeltségeket az EU határain belül érvényesítő vezetőkkel rendelkező autoritárius rendszerekkel szembeni következtetés politikáról. Mindenkinek itt van a szavazatkártyája, rendben, akkor kezdjük. 36-os módosító indítvány mellette, ki est con? Ellene. Tartózkodás. Ellenőrizzük elektronikusan, javaslom, mert nem egyértelmű a válasz. Tehát a 36-os módosítóról beszélünk, kérem szépen. Lezárom a szavazást. Elvetettük. Négyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, jóvá hagytuk. 39-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, a, a szocialisták nem szavaznak, jó lenne, hogyha részvennének a szavazáson, mert hogy itt vannak a teremben, jóvá hagyva. Illetve nem tudom, hogy mire, mit, hogy szavaztak volna, úgyhogy várjunk csak. Tehát a 39-es módosítóról van szó, mellette, ellene, tartózkodás jóváhagyva. Ötös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás jóváhagyva. Hatos kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás jóváhagyva. Ötvenes módosító mellette, ellene, tartózkodás jóvahagyva 51-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elvetve 52-es mellette, ellene, tartózkodás ellenőrizzük, javaslom. Tehát az 52-es módosítóról szavazunk elektronikus úton módon. Lezárom a szavazást. Szerűsz volt úr. Elvetve 53-as módosító mellette ellene, tartózkodás jóváhagyva 54-es mellette ellene, tartózkodás elvetve. 7-es kompromisszum mellette ellene, tartózkodás jóváhagyjuk, Az 59-est visszavonták, következik tehát a 63-as, és megadom a szót a jelentéstevőknek. Watson úr. Uh, Köszönöm, elnök asszony. Elnök asszony szóbeli módosítót szeretnék javasolni a szóbeli módosítóhoz, amiről vita folyt a frakciók között. Sanctions regimes with rigor and consistency, comma, striving to avoid the application of double standards. I hope that is Remélem, hogy ezt mindenki tudja majd támogatni. Alors, qui, qui est pour la, cet amendement? Ki támogatja ezt a szóbeli módosított mellette, ellene, tartózkodás, jóváhagyva. 61 egyes módosító mellette, ellene, tartózkodás elvetve. Ellenőrizzük elektronikusan. Tehát a 61-esről megnyitom a szavazást, most pedig lezárom a szavazást. Jóvá hagytuk. Következzék de a 62-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, jó vagytuk, nyolcas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, jóvahagyva, 70-es módosító, 70-es mellette, ellene, tartózkodás, jóvahagyva. 9-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, jóvahagyva. 71-es mellette, ellene, tartózkodás elvetve. 74 per 75-ös, 74-75-ös mellette, ellene, tartózkodás elvetve. 76-os mellette, ellene. Nézzük csak meg, elektronikusan megnyitom a szavazást. A 76-osról szavazunk. Lezárom a szavazást. jóváhagyásra került. 77-es mellette ellene tartózkodás elvetettük. 78-as mellette ellene tartózkodás nem egyértelmű, ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást a 78-asról. Lezárom a szavazást. Jóváhagyva. 81-es mellette ellene tartózkodás nem egyértelmű, ismételten ellenőrizzük a 81-est. Megnyitom a szavazást, és le is zárom. Jóvá hagyva. Tízes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás jóvá hagyva. 87-es mellette, ellene, tartózkodások ellenőrizzük. A 87-esről megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Jóvá hagyva. 88-as mellette ellene tartózkodás elvetve. 89-es mellette ellene tartózkodás elvetettük. 90-es mellette ellene tartózkodások. Javaslom, hogy ezt is ellenőrizzük. A 90-esről, tehát a 90-esről megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Jóvá hagyva. 93-as mellette ellene tartózkodások azt hiszem, hogy elvetettük, de jobb, hogyha a géppel ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást a 93-asról. Lezárom a szavazást. Jóvá hagyva. 94-es mellette ellene tartózkodás jóváhagyva 95-ös mellette ellene tartózkodások, elvetve 96-os mellette ellene tartózkodás, elvetve 97-es mellette ellene tartózkodás jóváhagyva. 99-es mellette ellene tartózkodás elvetve százas mellette ellene tartózkodás és ellenőrzés. Ellenőrizzük a százast, megnyitom a szavazást, legyen a szavazást. jóváhagyva. 11-es kompromisszumos módosító mellette ellene tartózkodás jóváhagyva. 12-es mellette ellene tartózkodás hagyva. 107-es, 107-es mellette ellene tartózkodás jóváhagyva. 108-as mellette ellene tartózkodás elvetve. 109-es mellette ellene tartózkodás elvetve, illetve ellenőrizzük, mert itt sem egyetem a dolog, tehát a 109-esről megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, jóváhagyva, pedig nagy többséggel úgy tűnik, hogy egyesek fáradtak, mert nem szavaznak, nagyon sokan nem szavaznak. 113-as és 114-es mellette, ellene, tartózkodás elvetve. 117-es mellette, ellene, tartózkodás jóváhagyva. 117-es mellette, ellene, várjunk csak, ott a szocialistáknak valami nem világos, mert ellentmondásokat láttam. Szóval a 117-esről szavazunk mellette, így most már világos, ellene tartózkodás jóváhagyva és nem elvetve, 13-as kompromisszum, 117-esre kérdez rá az elnök asszony, de a felvetést nem hallotta a tolmát. Ö, tehát a 117-esnél, mondja az elnök, ellenőrizzük elektronikusan. 117-es, lezárom a szavazást. nagy többséggel jóváhagyásra került a 117-est. 13-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás jóváhagyva. 122-es mellette ellene tartózkodás jóváhagytuk. 14-es kompromisszum mellette ellene tartózkodások jóváhagyva. 126-os mellette ellene tartózkodás jóváhagyva. 127-es, 127-es mellette ellene tartózkodás jóváhagyva. 15-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodás jóváhagyva. Következik a 130-as mellette ellene tartózkodás jóváhagyva. 131-es mellette ellene tartózkodás elvetve. 132-es, 132-es mellette, ellene, tartózkodás jóváhagyva, 133-as, 133-as mellette, ellene, tartózkodás jóváhagyva, 134-es mellette, ellene, tartózkodás, azt hiszem, hogy elvetettük, de azért jobb, ha ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. A 134-esről lezárom a szavazást. Elvetve. 135-ös, 135-ös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, 16-os kompromisszum, mellette, ellene, tartózkodás, jóváhagyva. Akkor most jönnek, jön az ötös mellette, ellene, tartózkodás elvetettük, hatos mellette, ellene, tartózkodás elvetve, hetes mellette, ellene, tartózkodás jóváhagyva, nyolcas mellette, ellene, tartózkodás jóváhagyva, kilences mellette, ellene, tartózkodás, azt hiszem, hogy jóvá hagytuk, de, illetve igen, azt hiszem, hogy jóvá hagytuk, tízes mellette, ellene, tartózkodás elvetve tizenegyes mellette, ellene, tartózkodás elvetve tizenkettes mellette, ellene, tartózkodás jóváhagyva 13-as mellette, ellene, tartózkodás, azt hiszem, hogy jobb, ha ellenőrizzük a 13-ast, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, mm, jóváhagyásra került. 14-es mellette, me ellene, a szocialista frakció nagyon-nagyon fáradt, szinte máshol nem szavaznak, úgyhogy jobb, hogyha vakációra mennek Kérem, ne tegyen több megjegyzést a kapcsolatban, hogy a szociálisták hogy szavaznak. Votépa. Igen, igen, hát ők nem szavaznak. 14-es módosító mellette ellene tartózkodás jóváhagyva. Egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás jóváhagyva. 19-20-as mellette ellene tartózkodási jóváhagyva, 21-es mellette, ellene, tartózkodás, azt hiszem, hogy ellenőriznünk kell, 21-est ellenőrizzük, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, jóváhagyva, 22-es módosító mellette, ellene, tartózkodás jóváhagyva 23-as mellette, ellene, tartózkodás jóváhagyva 24-es mellette, ellene, tartózkodás jóváhagytuk, kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodások jóváhagytuk, 29-es mellette, ellene, tartózkodások azt hiszem, hogy jóváhagyása került, de azért jobban ellenőrizzük. A 29-est a szavazás elindulhat, lezárom a szavazást, jóváhagyva hármas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás jóváhagyva, 34-es mellette, ellene, tartózkodások jóváhagyva, 35-ös mellette, ellene. Azt hiszem, hogy elfogadtuk, de ellenőrizzük. A 35-öst ellenőrizzük, a szavazást megnyitottam. Le is zárom. Igen, jó vártuk. Egyes módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, kettes módosító mellette, ellene, tartózkodás, Elfogadtuk hármas módosító mellette, ellene tartózkodás, és ellenőrizzük a hármast, ellenőrizzük gépileg a hármast. Lezárom a szavazást. Elvetettük négyes mellette, ellene tartózkodás jóvágyva, és most pedig jön a záró szavazás a jelentésről. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Nagy többséggel elfogadásra került a jelentést. Gratulálok Watson úrnak, a jelentéstevőnknek. Nous allons passer maintenant. Akkor most átérünk Szerűs Volszki úr jelentéséről a szavazásra, a brik országokra és más felemelkedő hatalmakra vonatkozó uniós külpolitika célok és stratégiák. Egyes kompromisszumos módosító mellette ellene tartózkodik elfogadva. Kettes kompromisszum mellette, ellene tartozkodik, elfogadva. Következik uh, a 69-es módosítvány mellette, ellene tartozkodik, elfogadva. Hármas kompromisszum mellette, ellene tartozkodik, elfogadva. 80-as mellette, ellene tartozkodik. Azt hiszem, elutasítottuk. Sajnos mikrofonon kívül kiabálnak be a képviselők. 81-82-es mellette ellene tartozkodik, elfogadva. 4-es kompromisszós mellette ellene tartózkodik elfogadva. 94-es mellette, ellene tartózkodik. Szerintem elutasítottuk, de ellenőrizzük. 94-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk egy szavazat különbséggel. 95-ös mellette ellene tartózkodik, elutasítva, elfogadva, bocsánat. 96-os mellette ellenőrizzük, jó, 95-öst ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Egy szavazat hiányzik, rendben, lezárom a szavazást, elfogadtuk. 96-os mellette, ellene, tartózkodik elfogadva, 97-es mellette ellene tartózkodik elfogadva, 98-as mellette ellene tartózkodik elfogadva, 99-es mellette ellene tartózkodik elfogadva, 100-as mellette ellene tartózkodik elfogadva, 101-es mellette ellene tartózkodik elfogadva, 102-es mellette ellene tartózkodik elfogadva, 103-as mellette ellene tartózkodik elfogadva, 5-ös kompromisszumos módosító mellette ellene tartózkodik elfogadva, 113-as mellette ellene tartózkodik elutasítva, 114 mellette ellene tartózkodik elutasítva, hatos kompromisszumos mellette ellene tartózkodik elfogadva, 116 mellette ellene tartózkodik elfogadva, 117 mellette ellene tartózkodik elfogadva, 7-es kompromisszumos mellette ellene tartózkodik elfogadva, 126 mellette ellene tartózkodik elfogadva, 8-as kompromisszumos mellette ellene tartózkodik elfogadva, 136 mellette ellene tartózkodik elfogadva, 9-es kompromisszumos mellette ellene tartózkodik elfogadva, 145-ös mellette ellene tartózkodik elfogadva, Tízes kompromisszumos mellette ellene tartózkodik elfogadva. 153-as mellette ellene tartózkodik elutasítva. Jó, ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Mikrofonon kívül beszélnek a képviselők. Elnök, nekem van időm, gond, semmi. Ellenőrizhetjük az összes szavazást. 154 mellette ellene tartozkodik. Elutasítottuk. 155-ös mellette ellene tartozkodik. Elutasítva 156 mellette ellene tartózkodik elfogadva, 157-es mellette ellene tartózkodik elfogadva, 9, 11-es kompromisszumos mellette ellene tartózkodik elfogadtuk, 164 mellette ellene tartózkodik szerintem elfogadtuk. A négyesről osztottan szavazunk, első rész mellette ellene tartózkodik elfogadó, második rész mellette ellene tartózkodik elutasítva, ötös mellette ellene tartózkodik elutasítva, hatos mellette ellene, szerintem elfogadtuk, de ellenőrizzük. Hatos, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Hetes mellette ellene tartózkodik. Várjunk csak. Néppártnál egyet több szavazat van. Hetes. Hetes mellette ellene tartózkodik. Akkor ellenőrizzük ezt. Hetes, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Nyolcas mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. Kilences mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Tízes mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Tizenkettes kompromisszos mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 18-as mellette ellene tartózkodik. Elfogadva. 13-as kompromisszos mellette ellene tartózkodik. Elfogadva. Elnézést. Elfelejtkeztünk a 11-esről, úgyhogy ha megengedik, visszatérünk erre. 11-es mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 23-as mellette ellene tartózkodik. Szerintem elfogadtuk. 24-25-ös mellette ellene ezt elfogadtuk. 26-os mellette ellene tartózkodik elfogadva. 14-es kompromisszumos mellette ellene tartózkodik elfogadva. Harminchatos mellett ellene tartózkodik elfogadva. 37-es mellette ellene tartózkodik elfogadva. Aztán egy részenkénti szavazás 38-as első rész mellette ellene tartózkodik elutasítva, a második rész mellette ellene második rész általában elfogadjuk, elfogadtuk. 39 mellette ellene tartózkodik. Ellenőrizzük. 39-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 40-es mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 41-42 részenként első rész mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodik, elutasítottuk. Nem tudom, ellenőrizzük a második részt. 41-42 második része, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Nem, még a 43-as módosító mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 15-ös kompromisszumos mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 50-es mellette ellene tartózkodik. Elfogadva. 51-es mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Egyes, kompromissz, egyes módosító mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Kettes mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Most következik a Deve véleménye. Egyes mellette ellene. Hogyan? Non, on ne peut pas. Donc euh, c'est rejeté. Euh, elutasítva kettes, mellette, ellene tartózkodik, elutasítva hármas mellette, ellene tartózkodik, elfogadva, négyes mellette, ellene tartózkodik, elfogadva, ötös mellette, ellene, akkor ezt ellenőrizzük. Ötös. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Jó volt, rendben volt, elutasítottuk. Hatos mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Hetes mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. Nyolcas mellette ellene tartózkodik. Elutasítottuk. Kilences mellette ellene tartózkodik. Elutasítottuk. Tízes mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Tizenegyes mellette ellene szerintem elutasítottuk. 12-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk, 13 mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk, 14-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk, 15 mellette, 15-ös mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 16-os mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 17-es mellette ellene tartózkodik. Elutasítottuk. A preambulum mellette ellene tartózkodik. Elutasítottuk. B részenként első rész mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodik. Elutasítottuk. Végső szavazás, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Egy szavazat hiányzik. Lezárom a szavazást. Nagy többséggel elfogadtuk. Szeriuszolszki úrnak gratulálunk. Köszönet mindenkinek, aki dolgozott a jelentésem. Akkor a délelőtti munkát lezárjuk. Landsbergis úr. Ah, in favor favor? Okay. Ah, no. Euh, okay. allez-y. Thank you, thank you, madam. Köszönöm, elnök asszony. Egy rövid szavazatmagyarázatot szeretnék adni. Volt egy pont a BRIC országokkal kapcsolatban, amikor ezeket egységként mutatják be, konszolidált erőként. Ez pedig nem így van, vagy legalábbis még nem igaz, és jobb lenne, hogyha itt javítanánk. Most azt állítjuk a BRIC országokról, hogy ez egységes erő, ez pedig nem helyes. Nem gondolom, hogy ez progresszív és pozitív gondolkodásnak tekinthető, mint ahogy azt bemutatták korábban. Például a 13-as módosítóban megpróbáltam felhívni a figyelmüket arra, hogy amikor dicsérünk, dicsérjük egy ilyen entitás megjelenését, mint egy progresszív elmozdulást a globális gazdaságban, a BRIC felé. Egy multipoláris rendszer felé, akkor én meg vagyok győződve arról, hogy itt egy másfajta elmozdulásról van szó, Hát Igazán egy új bipolaritás jelenik meg, euróatlanti entitásként, amelyet vagy Kína, vagy Oroszország vezet. Ezt látnunk kell. Nem kéne annyira dicsérnünk ezt az új rendszert, hogyha ez tényleg entitássé válik, akkor az Európai Unió egyre inkább marginalizálódik. Köszönöm, lezárjuk a délelőtti munkát. Délután itt találkozunk, köszönet mindenkinek.